listánk. Hölgyeim és uraim, a szavazatok magyarázatával folytatjuk. A hogy Rojtó asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony, örömmel fogadtam a kompromisszumot.